bejelenteni, bejelenteni valom. 2016. december 13-án az elnök szankciót szabott ki voigt képviselővel szemben, amiért is a magatartási kódexet megszegte. December 27-én voigt úr fellebbezett ezen döntés ellen. Január 17-én a büró megvizsgálta ezt a fellebbezést, és egyhangulag helyben hagyta az eredeti döntést, melynek értelmében az Európai Parlament elnöke megfeddi